Most pedig lépjünk tovább a szavazat magyarázatra. Az első Taveres jelentés Kleisz úr. Ja, thank you, voorzitter. Ik heb... Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. A Tavares jelentés ellen szavaztam, mert az Európai Uniós letelepítési program sosem jelent a menekült politika harmonizációját az egységesítés miatt sokkal többen kérnék így a menedékjogot a tagállamokban. A jelentés úgy szól, hogy a letelepítési program miatt a tiltott bevándorlás kevésbé lesz vonzó, de ez egy képmutató állérv, amikor a parlamentben a menedékjogról, illetve a bevándorlásról szavazunk, mindig ez a helyzet. A tiltott bevándorlás olyan országokban, mint például Belgium, úgy történik, hogy az emberek jogtalanul lépnek be, aztán később <clears throat> legalizálják a helyzetüket. Köszönöm. Rojtova asszony. Rojtova asszonyt keresem. Köszönöm. Elfogadtuk azt az irányelvet, amely egyértelműen megnyitja majd a lehetőségét annak, hogy jobb építési módszereket alkalmazzunk. Egy alapról is beszéltünk tegnap. 4 százalékot kellene 2010 és 2014-re egy célra előirányozni. Now we move to the Lépjünk tovább a Coelho jelentésre. Rojtó asszony ismét csak. Pani předsedkyně. Eh, Tisztelt elnök asszony. Szeretnék visszatérni a menekült alap eh, kérdéséhez, ezért tettem fel a kezemet. a szavazógépem szerint tartózkodtam, de én szeretném támogatni a menedékkérőknek nyújtott jobb feltételeket. Én mindenképpen mellette szavaztam volna, egyébként a tiltott bevándorlást ellenzem, ami pedig a Schengeni információs rendszer kettőre való áttérést illeti. Nos, ez nagyobb biztonsági garanciákat ad az egységes határok nélkül övezetben élőknek Ugyanakkor a német és osztrák rendőrség gyakorlata árnyékot vet a Schengeni koncepcióra, nagyon alapos, emberi méltóságukat is sértő átvizsgálásnak vetik alá időnként az embereket a határokon. Két évvel ezelőtt már ebben az ügyben szólt emeltem, de az ügyben nem született kielégítő megoldás. Cseh üzletemberek, munkavállalók szabad mozgáshoz való jogát sértik így meg az alapjogkárt ellenében. Köszönöm. Köszönöm a Tavares jelentés tárgyában. Először Maszkále képviselő. Una politica migratoria, signor Presidente, che voglia essere equirealistica. E In... Olyan politika, amely egy közös európai politikaként valósul meg, fenntartható kell legyen, szilárd alapokon álló, hát elméleti alapokon is kell álljon. Nem csak humanitárius problémáról van szó, tudnék, hanem gazdasági problémákról is. Ezért fontos egy szilárd keretek megléte, és az is, hogy a pénzügyi terheket, költségeket is megosszuk ez a költségvetési sor, amely rendelkezésre áll, tudni hogy nem elégséges. A tagállamoknak magánforrásokat is be kell vonniuk, civil szervezeteket, szociális partnerek is hozzá kell járuljanak. Az önkéntes szektor is ennek a politikának a sikeréhez. Az új pénzügyi perspektívában lehet, hogy külön alapot kéne létrehozni adhok finanszírozási forrásul erre a célra. Mindenkinek együtt kell működni, működni a menekültek támogatásában, különösen a legsérülékenyebb társadalmi csoportok számára biztosítva a lakhatást és a munkaerőpiacra való hozzájutás, hogy valóban integrálódjanak a társadalomba. Okay, úr. Mr. Claes appears to have left the chamber, so we'll move on to the Klész úr elhagyta a termet, így tovább lépünk a Luling jelentésre. Itt megint csak Rojtova asszony kíván hozzáfűzni valamit a szavazatához. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy a, nő, a nemi egység egyenlőség által benyújtott jelentést ilyen sokan támogatták. Tisztában vagyok azzal, hogy ez elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartozik, miszerint az önfoglalkoztató nők munkakörülményei megfeleljenek a férfiakénak. Ugyanakkor olyan szabályokat kell lefektetnünk, amelyeket a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk. A szubszidiaritást nem kellene megsérteni, de köszönhetően a Lisszaboni szerződésnek a nemzeti parlamentek is élhetnek ezzel a lehetőségükkel. Kíváncsi vagyok, hogy élnek-e majd ezzel, vagy csak kritizálják ezt. Köszönöm, Aš balsavau už. Elnök asszony, a magam részéről azért szavaztam meg ezt a jelentést, mert szerintem nagyon fontos, hogy előre lépjünk e területen, hogy megvalósuljon az, hogy minden munkaórában lássuk azt, hogy 17%-a kevesebbet kap órabérként átlagban a nő, mint a férfi. Ezzel ellen fel kell lépni, és az elmúlt 15 évben csak csökken némileg ez a, ez a, ez a különbség, bár egyes tagállamokban még nőtt is, nem hogy leküzdöttük volna. Azokat a javaslatokat támogatom, melyek szerint rendszeres jelentést kell tenni a férfiak és nők bérszínvonalak közötti különbségről, mint a nők lenni diszkrimináció egyik formájáról. Köszönjük további a Manders jelentésre, megint csak Rojtova asszony. paní předsedkyně odhlasovali jsme kontroverzní návrh Tisztelt elnök asszony! Nagyon vitatott véleményről szavaztunk a jelentés kapcsán. Nagyon sok kollega más javaslatokat állt elő a plenárison. a cipőgyártás területével kapcsolatban. Én szakmai meghatározásoknál az Európai Bizottság segítségére hivatkoztam. Én igen szavaztam, de mindenképpen a bizottságtól kérjük a szakmai részek kidolgozását. Lokkegaard úr ilyen szó. Rapporten, som handler om made in ordning fordi jeg ikke finder det... Köszönöm. Azért szavaztam a jelentés ellen, mert véleményem szerint nem csak az előnyökre kellene szólni. Alver az jelentése, lépünk tovább. Kowalski úr az, aki hozzá kíván szólni először. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca... Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről azért döntöttem úgy, hogy támogatom ezt a kezdeményezést, mert lehetőséget nyújt arra, hogy Európa bizonyos területeinek támogatást nyújtson, azokat előbbre vigye. Bizonyos külső területek gazdasági szempontból hátrányokat szenvednek. Közép-Európában is vannak azonban olyan területek, amelyek hátrányos helyzetűek. Ezeket is támogatás bankjaigen illetni a mezőgazdaság a halászat tekintetében. Kaina asszony. On the Alves report. Az Alves jelentéssel kapcsolatban. Az Alves jelentéssel kapcsolatban. Agriculture in outermost regions. Mezőgazdaság, unió legkülső régiói. I would like to... Elnök asszony, aggodalmat szeretném kifejezni a banántermelők helyzetével kapcsolatban. A banári Kanári-szigeteken, Guadalupon és Martiniken eh, ezek is a legkülsőbb régiók közé tartoznak az alapszerződés alapján. A, a helyzetüket roppantól megnehezíti az Európai Unió megállapodása a világkereskedelmi szervezetben, a latin-amerikai országokkal, a banán importokra vonatkozott ez a megállapodás. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 2006-ban az Európai Unió megreformálta a közös piacszervezést a banánra vonatkozóan. A banántermelőknek külön támogatást különített el a költségvetésben. A reformot követően 280 millió eurót fordított az Európai Unió banántermelők támogatására. A francia antilákon, Madeirán, Kanári-szigeten és kisebb mértékben az Azori szigeteken. Üdvözölni kell az ilyen támogatásokat, azonban sok banántermelő számára nem lesz elég ez a támogatás, ezért szeretném az illetékeseket arra kérni, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy ez a hagyományos agrár ágazat eh, a kereskedelmi céloknak ne kerüljön alárendelésre. McGinnis asszony következik, mondja az elnök. Mrs. McGinnis. McGinnis asszony, köszönöm. Köszönöm, elnök asszony támogatom ezt a jelentést, annál is inkább, mert foglalkozik a diversifikálás kérdésével a kapban, az agrárpolitikában, ám a bevezető, a lezáró, Csolasz úr lezáró nyilatkozatára reflektálnék, a Mercosur országokkal megnyitott tárgyalások problémára utalva, bár megvigasztalt egyeseket, mert biztosította, biztosul bennünket arról, hogy az EU mezőgazdasági modellje védelmet kap. Azonban ez nem volt igazán komoly garancia számunkra, hiszen világos a bizottság saját anyagából is, hogy az Európai Uniós marahús és, és sertéshús tenyésztőire negatív hatással lesz az, hogyha létrejön a megállapodás a Mercosurral. Olyan időben nyitják meg ezt a tárgyalást, amikor folyik az agrárpolitika reformja, amikor a költségvetésünket veszély fenyegeti, nincs elég pénz, és további próbálj meg az árképzési problémákkal és vedelem problémákkal kell szembenéznünk. Nincs értelme ennek a megállapodásnak, remélem a bizottság is megérti ezt. Thank you. We now move on. Köszönöm szépen. Most az Ashworth jelentésre térünk át. A kap egyszerűsítésével kapcsolatban. Morvai asszony az első

Én az Esfort jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom, hogy a bürokratikus eljárás, kap eljárás egyszerűsítése nem csak kívánatos, hanem szükséges is. A gazdák nagyobb előnyt kell, hogy tudjanak húzni a jelenlegi politikából. Pillanatnyilag túl lassú az adminisztráció, túl nehézkes, túl bürokratikus. Az itt javasolt intézkedéseknek köszönhetően úgy gondolom, hogy minden egyszerűbbé, egyértelművé válik a hatóságok és a gazdák számára egyaránt. Az összes felesleges szabályt meg kell szüntetni, és a jó gyakorlatot kell terjeszteni. Köszönöm, Jar úr! tessék. Köszönöm, elnök asszony. A közös agrárpolitika újra és újra meg kell állja a gyakorlat próbáját, fel kell vizsgálnunk, csökkentenünk kell a bürokratikus szabályozásokat, és ez nagyon sok időbe és pénzbe is kerül. Az észszerűtlen dolgokat egyszerűsíteni kell, és ez különösen igaz a nagyon bonyolult és vitatott cross-compliance szabályokra. Az agrárpolitikát átláthatóbbá, egyszerűbbé kell tegyük, ez közös cél. Az Európai Unió gazdáinak több időt kell hagyni arra, hogy a földeken dolgozzanak, és ne a, a, a íróasztal fölé görnyedve töltögessék ki az űrlapokat. Ezért nagyon fontos üzenetet hordoz ez a jelentés, és végre is kell hajtanunk. Dotz. Köszönjük, Dotz asszony következik. Uh, Madam President. Elnök asszony, én is mellette szavaztam ennek a jelentésnek, akár csak azok, akik közelebbi kapcsolatban vannak a gazdákkal. Újra és újra azt halljuk, hogy túlzott bürokrácia kapcsolódik az agrártámogatásokhoz. Éppen ezért az új közösségi agrárpolitika egyik legfontosabb prioritása az kell, hogy legyen, hogy a bürokráciát csökkentsük. A jogszabályoknak értelmesnek kell lenniük, nem szabad megkötni a gazdák kezét, hagyj termeljenek élelmiszert. Ugyanakkor nem csak a jogszabályok áramolosítása fontos, hanem a tagállamok rugalmasságát is meg kell hagyni, és ami a legfontosabb, az Európai Bizottság és számvevőszék esetében ez külön igaz. A számvevőszék szinte semmi rugalmasságot, vagy józan rugalmasságra vagy józan észre tett tanúbizonyságot, pedig éppen erre lenne szükség a mindennapokban. A pénzügyileg is felül kell vizsgálni azt, hogy az agráriumban végzett ellenőrzések hogyan viszonyulnak a visszakövetelt és befolyt pénzekhez, van ennek egyáltalán anyagilag értelme. Köszönjük, mondja az elnök, meg Guinness asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Úgy vélem, hogy amikor a támogatások szétválasztását, a decouplingot bevezettük, akkor a teljes keresztmegfelelést 17 különböző irányelv tettük meg. Talán fel kellene tennünk magunknak azt a kérdést, hogy az egyszerűsítésnek mi eleget teszünk-e. Van azonban egy terület, amelyhez hozzá kívánok szólni, ez az ellenőrzések eh, kérdése. Az illetékes hatóságokon kívül újabb és újabb ellenőrzések rakódnak a gazdák eh, vállára, a feldolgozók, a felvásárlók és egyéb fogyasztóvédelmi csoportok például. Jó lenne, hogyha ezek az ellenőrzések nem fednék át egymást, mert az újabb és újabb ellenőrzések senkinek sem használnak, a végtermék biztonsága, az biztonsága szempontjából teljesen használhatatlanok, haszontalanok azonban megnehezítik a gazdák életét. Ezért üdvözlöm ezt az egyszerűsítésre vonatkozó jelentést. Köszönjük, Takala úr! Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoja Richard. Tisztelt elnök asszony, mindenkelőtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Nagyon jó munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Szerintem nagyon időszerű volt, hogy az egyszerűsítéssel foglalkozzunk a mezőgazdasági szektorban az EU-ban. Pillanatnyilag a támogatások, szubvenciók, kifizetések dzsungelében élnek a gazdák, útvesztőjében mondhatni, és nem tudják, hogy mi mit jelent. Fontos, hogy működőképes, érthető modellünk legyen, és fontos, hogy bizalmi viszony alakuljon ki a gazdák és a szakhatóságok között a kap így lehet csak valóban működőképes, nem lehet olyan keveréket kínálni, mint a disznók elé öntött moslék. A jó irányban kell haladni. Bízom benne, hogy folytathatjuk ezt az egyszerűsítési munkát annak érdekében, hogy minden átlátható, világos legyen, és a gazdákat szolgálja a politika. Köszönöm, Kelly úr! Köszönöm. Frissítő egy olyan parlamenti jelentés vitáját folytatni, az egyszerűsítés szóval kezdődik, mert hogy ut, arra, utal, arra is utal, hogy túl bonyolult volt eddig ez a szabályozás. Bármely témában a, az inkább egyszerűsíteni kellene, mint bonyolítani a dolgokat. Túl sok volt a bonyodalom eddig. Bárki, aki gazdák találkozóján ott volt valaha is, jól tudja, hogy megőríti őket az, űrlapok tömkelege, meg a szabályok bonyolult, volta. Ezért is üdvözlöm ezt a javaslatot. És persze azt is el kell mondanunk, hogy nem az űrlapok kitöltésének kép, képessége dönti, hogy valaki jó gazda, hanem az, hogy képes-e megművelni a földét, állatait tartani, jól tartani, és ez dönti el az élelmiszer minőségét és biztonságának ügyét. Ezért léptünk jó irányba, Sokan érezzük így, és az egyszerűsítést szó lehet, hogy automatikusan felmerül minden jelentésünk kapcsán. Köszönjük, a trüppel jelentésre lépünk tovább. meg ki, asszonyé a szó elsőként. Presidentti, äänestin mietinnön puolesta, must... Elnök asszony, én a trüppel jelentés mellett szavaztam. Az ötös módosító esetében rosszul szavaztam értelenül, de nagyon fontos, hogy hogy a széndiokszid kibocsátás lábnyomát valahogy elemezzük. Nagyon örülök annak, hogy a brit kormány is foglalkozik ezzel, reméljük a többi tagállam is így fog eljárni. Sokat beszélünk a környezetvédelméről, sokat beszélünk a költségek csökkentéséről, és egész addig, amíg a parlament bölcsen két helyen is ülésezik, addig hiába beszélünk gazdasági válságról. Köszönjük, mondja az elnök, tovább lépünk a rűle jelentésre Albánó Asszony a szó. Mrs. Alfano, on... Alfano asszony a rűle jelentéssel kapcsolatban. E scusi, avrei voluto fare anche, avevo chiesto di poter... Elnézést, lemaradtam. A szabad magyarázatom az energia, épületek energiahatékonyságával kapcsolatos lett volna. Elmondhatom most, vagy majd csak akkor, amikor a jelentős sorra kerül? Please, go ahead, but quick. Parancsoljon, de csak gyorsan. Allora, per quanto riguarda... Köszönöm. Na, akkor elmondom azért szavaztam ezek közös állásfoglalás mellett a hat, az épületek energiahatékonysága tárgyában, mert a cél az volt, hogy 2020-tól az összes új épületre vonatkozóan e szabályozás érvényesüljön. Nagyon fontos, hogy ezt a célt kitűzzük és elérjük az Európai Unión belül, és valóban energiahatékonyak legyenek az új épületek, sőt energiát termeljenek, több energiát termeljenek az új épületek, mint amelyet fogyasztanak. Az épületek így módon energiaforrások lehetnek, és nem fogyasztók. Nem kell talán megvárnunk 2020-at ezzel, a tagállamok már most megvizsgálhatják a energiahatékonysági célra bevezetésének lehetőségét. Hogy több ter- többet termeljünk, sem fogyasszunk. Mindenki az atomenergiáról beszél, amely nagyon káros lehet nagyon sok közpénzt bekerülhet ez energiaforrás, holott nem is van rá szükség, hogyha ugyanezen pénzeket az energiahatékonyság céljának megvalósítására fordítanánk. A zöld beruházás a legjobb, az nem pénzbazarlás. Ezért szavaztam a jelentés mellett, mert a a racionalizálás egyszerűsítés céljait követi a közbeszerzési fegyelem betartását. A vállalatok és a, a kis és vállalatok is részt kell vehessenek a közbeszerzési eljárásokban megfelelő esélyekkel. A közbeszerzés megfelelő eszköz lehet a fenntartható fejlődés támogatására is, társadalmi környezetvédelmi célokat is megvalósítva a tenderek során. A parlament és a többi intézmény is nagyon gyakran kiír közbeszerzési eljárásokat. Mi is kell, hogy érvényesítsük ezeket a célokat. Átlátható módon ha felhasználva a közpénzeket ezen célok megvalósítására. Azt hiszem, a közvélemény is figyelemmel kell kísérhesse a közbeszerzési eljárásokat. Ez a célok megvalósulását követheti. A korrupció e- fellép, ellen hathat. Köszönöm. Köszönöm most Rojtovasz. On the ruler report. A ruler jelentésről. Igen, tisztelt elnök asszony. Igen, ezen a területen elég gyakran eh, látjuk a korrupciót. És nagyon fontos az, hogy egyszerűsítsük a közbeszerzést. Azonban ugyanakkor azt is szeretném eh, kifejezésre juttatni, hogy amennyiben eh, a korrupció gyanús esetekről nem értesítjük a bizottságot, nem igazán jutunk előbbre. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a kis és középvállalatok is tudják, mi a helyzet. Tehát, hogy milyen referencia ára van mondjuk egy kilométer autópályának bizonyos földrajzi körülmények között. Szeretnénk tudni azt is, hogy ki nyeri az egyes közbeszerzéseket, és a médiának is jobban kell figyelnie. Köszönöm szépen! Én is szerettem volna az energiahatékonyságról szólni, de nincsen további módosító. De most a Keller jelentéshez érkeztünk, és itt nagyon egyértelmű volt a jelentés elutasítása a 45-ös és a 44-es bekezdés miatt. A 44-es nagyon zavaró volt számomra is. De tavaly már megpróbáltunk nyomást gyakorolni a tanácsra, hogy mert nagyon rossz helyzetben voltunk, és a bizottság pedig export visszatérítésekkel válaszolt. És gondoljunk bele például, hogy Új-Zéland is részesült ilyenből. Tudtommal Új-Zéland nem fejlődő ország. Ez a jelentés alapjában véve jó, azonban ezek a bekezdések nem támogatják azokat, akik küzdködnek támogatjuk a termelést Európában. Köszönöm. Köszönöm, McGuinness asszony betartotta az idejét, és most remélem, hogy Alfano kolléga is ugyanúgy jár majd el, mint az előtte felszólaló. Kelly úr. Sorry, President. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek a kollégámmal, McGuinness asszonynal. Nekem is nehézségeim voltak ezekkel a pontokkal, és éppen ezért eh, nem tudom támogatni annak értelmében, amit McGuinness asszony is elmondott. És remélem, hogy a néppárt is megért minket. Köszönöm. Most eh, a runner jelentéshez Van Dalen úr szeretne hozzászólni. Elnök asszony, szerintem nagyon jó megoldásokat látunk ebben a jelentésben. Abban a tekintetben, ami itt eh, a jogszabályok eh, értelmezését érinti, és pedig ezt a 17-es bekezdésben találjuk meg. Itt az Eurokontrollal együtt kell működnie a bizottságnak, és eh, a jogszabályokat pedig világosan, egyértelműen kell értelmezni, és pedig úgy, hogy ezt az értelmezést minden érintett ismerje. Most a 27-est szeretném felhasználni arra, hogy mindenkit felszólítsak, hogy itt az aránytalan bánásmódra figyeljenek. Főleg itt a vezetési és a pihenő idő tekintetében. Az Eurocontrolnál be kell jelenteni az összes jogsértést. Most pedig Antoniozzi úr kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ranner kolléganő jelentése egyértelműen aláhúzza, hogy nagyon nagyok a különbségek a tekintetben, hogy a súlyos szabálysértéseket hogyan szankcionálják az egyes tagállamokban. Ezért tulajdonképpen az intézkedések tekintetében egyet tudok érteni, a harmonizációra való tekintettel, hogy hogyan szankcionáljuk a szabálysértéseket, illetve hogyan próbáljuk ezt egy koordinációs programmal EU-s szinten valóban nyomon követni. Elnök, 15 óráig felfüggesztjük az ülést.